hogy a Green Deal, a zöld megállapodás igazából kék megállapodás legyen, hiszen ne felejtjük el, hogy a zöld a kék nélkül csak sárga és semmi más. Egy 2030-ig tartó nagyon komoly biodiverzitási tervet kell kidolgozni, és fel kell készülni a kummingi kopülésre. Az állásfoglalást remélem, hogy a holnapi napon elfogadja a parlament, és ezek után az elkövetkezendő hetekben a biodiverzitási stratégiát is el tudjuk majd fogadni. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, Sinkevicius biztos úrnak. Most pedig lezárjuk ezt a vitát, hat frakció állásolási indítványát kaptuk meg, holnap lesz a szavazás erről. Most rátérünk a jár jelentésre, az Ombudsman 2018-as évi tevékenysége. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az elektronikus rendszerrel, vagy hagyományos módon kérhetnek kék kártyát, vagy spontán felszólalást. Először Jár úr kapja meg a szót, úgy, mint a jelentés készítője. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ezen a héten sokat vitáztunk arról, hogy az európai intézményeknek közelebb kell kerülniük a polgárokhoz. Egy európai konventet akarunk létrehozni, hogy a polgárokat bevonjuk arról való döntésbe, hogy hogyan felügyön tovább az Európai Unió. Itt a demokratizálódásról és az átláthatóságról van szó. De kedves kollégák, ne felejtkezzünk meg arról, hogy az Európai Ombudsmannal van egy olyan intézményünk, amely egészen közel áll a polgárokhoz. És a polgárok az ombudsmannal közvetlenül kapcsolatba léphetnek, írhatnak neki, sőt, egész közel is kerülhetnek hozzá, és megállapíthatjuk, hogy a, az Európai Ombudsman a polgárok érdekében tevékenykedik, nem a bizottság, a parlament vagy a tanács érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Európai Ombudsmannak néha egy kicsit küzdenie is kell a tanácssal, a bizottsággal. Ennek ellenére intenzíven együtt kell működnie velük. Emily O'Reilly konstruktív fáradozásai méltathatjuk, hogy sikerült ezt a mutatványt végrehajtania, és a polgárok érdekét figyelembe vennie mindenek előtt. Itt az Európai közigazgatás minőségéről van szó, az intézmények szolgáltatásainak minőségéről, illetve ennek javításáról a polgárok érdekében. Itt az átláthatóság esetében a tanácsnál hézagokat talált Orelli asszony, ezt a felismerést, felismerést intenzíven támogatta a parlament, a tanácsnak kevésbé szolgált ez örömére. Ugyanakkor az átláthatóság a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a tanács esetében nagyon jelentős dolog. A tanács tól mindenféleképpen több átláthatóságot követelünk, hasonlóan a parlamenthez. Fontos az, hogy a jogalkotási eljárásról erőteljesebben számot adjunk a polgároknak, a közvéleménynek, és fontos az, hogy a polgárokat közelebb hozzuk az EU-hoz. Itt felszólítjuk a tanácsot, mint az egyik jogalkotási szervet, hogy ne diplomáciai fórumként működjön, hanem a szerződések értelmében a munkamódszerét a parlamenti demokrácia sztenderdeihez igazítsa. Nagy örömömre szolgált dolgozni ezen a jelentésen. Jó volt az együttműködés a jelentéstevőkkel. Egy jó jelentést készítettünk, gondoskodván arról, hogy ne legyen átpolitizált ez a szöveg, mellett széles többség alakult ki, és a petíciós szakbizottságban 28 igen, egy ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadtuk ezt a szöveget, és ez a petíciós szakbizottság jó munkájának bizonyítéka, illetve a petíciós szakbizottság és az ombudsman közötti jó együttműködés bizonyítéka is egyben. Jó lenne, hogyha ez az együttműködés ebben az évben így folytatódnék. Elnök, köszönöm, jár kolléga, most pedig az ombudsmannak, Aurelia asszonynak adok szót. Thank you. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm Jár úrnak a munkát, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkát ezen a jelentésen. Mindig nagy öröm számomra, hogy bemutathatom az éves tevékenységi jelentést. Ez az év különösen fontos, ugyanis egy új parlamenttel állok szemben, nagyon sok az új parlamenti képviselő, és néhány héttel ezelőtt egy második mandátummal is megbíztak engem. Mindent megteszek annak érdekében, hogy megfeleljek az előttem álló feladatnak. Szefkovics biztos úr itt van a mai napon, nagyon örülök ennek, Találkoztunk akkor, amikor fölállt az új bizottság, és már akkor jó szelet kívántam a munkájukhoz, ugyanis nagyon sok segítséget kapunk a bizottságtól. Én vagyok tulajdonképpen a híd az Európai Uniós adminisztráció és az Európai Uniós polgárok között, hogyha panaszt nyújtanak be, vagy hogyha problémájuk van civil szervezetek, újságírók, magánszemélyek és parlamenti képviselők is nyújthatnak be panaszt nem csak az európai jog alkalmazásáról beszélünk, hanem a, a jó hivatali működésre is odafigyelünk, és tudjuk, hogy az Európai Uniós adminisztráció sok esetben távolinak és technokratának tűnik, ezt a képet próbáljuk eloszlatni. Nem bíróság vagyunk, hanem nagyon jól és erősen működő intézményeket kötünk össze az európai polgársággal. A 2018-as év nagyon fontos év volt, és nagyon sok panaszt kaptunk, nem azért, mert romlott volna a helyzet az Európai Unióban, hanem azért, mert ismertebbé vált az ombudsmani iroda. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Uniós intézmények és ügynökségek együttműködtek velünk. A legtöbb problémát az adminisztrációval való szoros együttműködésben tudtuk megoldani, és ezt nagyon fontos elmondanom. Vannak problémák, ezeket el is fogom mondani, hiszen ez a problémám, ez a munkám. De azt is látom, hogy nagyon sok Európai Uniós tisztviselő milyen remekül végzi a munkáját, és ezt ki is kell mondanunk, nekik dicséretet is kell adnunk, és a jó gyakorlatokat is meg kell osztanunk. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság vizsgálata a legfontosabb feladatom, de ezen kívül az Európai Parlamentnek külön jelentést is nyújthatunk be. Nagyon kevesen éltek eddig ezzel a lehetőséggel, amióta én ombudsman vagyok, második alkalommal teszem ezt meg. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon ritkán kell csak használni, ezt az eszközt, olyan esetekben, amikor az ombudsmani ajánlásokat egy intézmény semmibe veszi. Ez a külön jelentés az Európai Tanács elszámoltathatóságára vonatkozott, a nem átláthatóságra, arra, hogy Európai Uniós jogszabálytervezeteket hogyan módosítanak, és hogy itt miért hiányzik az átláthatóság. Tudjuk, hogy az európai kormányok a tanácson keresztül járulnak hozzá a jogalkotáshoz, és amennyiben nem átlátható, hogy melyik tagállam mit mondott, nagyon könnyű Brüsszelt hibáztatni, és újjal mutogatni arra, hogy minden Brüsszel hibája. Ezért fontos, hogy az uniós jogszabályok megalkotásánál pontosan tudja mindenki, hogy melyik tagállam és melyik kormány milyen módon járult ehhez hozzá. Nagyon örülök annak, hogy a legtöbb kormány már kifejtette, hogy támogatja azt, hogy átláthatóbb legyen a tanács működése. Jelenleg tíz tagállam csatlakozott már hozzánk, és a jelenlegi elnökség, és utána majd a német elnökség is fog azon dolgozni, hogy a tanács működésének legitimitását és demokratikus mi voltát őrizni tudjuk. Van egy ombudsmani hálózatunk, amelynek 96 iroda a tagja 36 különböző országból. Az Európai Parlamentben Brüsszelben áprilisban volt az éves konferencia, Michel Barnier volt a fő előadónk, és köszönöm szépen a parlamentnek, hogy segítséget nyújtott ahhoz, hogy ez az éves konferencia sikeres legyen. Öt éves mandátumot kap az ombudsman, és nagyon fontos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az Európai Unió architektúrájában milyen szerepet kíván majd betölteni. A van der Leyen bizottság egyfajta geopolitikai bizottság lesz, jobban részt vesz majd a migrációs kérdések megoldásában, a klímaváltozás elleni harcban, a további Európai Uniós ügynökségek együttműködésével. Ez a parlament pedig demokratikus felülvizsgálatot biztosít majd, és itt áll mindenki fölött az európai ombudsman, aki minden egyes európai intézmény működését vizsgálja hogy a Frontexről legyen szó, ahol migránsokat fordítanak vissza, vagy az EASO-ról legyen szó, és egy görög szigeteken működő táborról, vagy akármilyen technológia jellegű kérdésről, hogy a 21. században az Európai Unió védelmét biztosítsuk, mindegy tehát, hogy milyen ügynökségről és intézményről van szó, mindenképpen vizsgálja az ombudsman ezeknek az intézményeknek a működését. Rekord panasz érkezett, rekord mennyiségű panasz érkezett, és egyre bonyolultabbak ezek a panaszok. A parlament már elismerte az éves költségvetésnél, hogy alacsony, szegényes az ombudsmani iroda költségvetése, és még egyszer kérném, hogy vizsgálják meg szélesebb körben is ezt a kérdést, és tárgyaljanak erről a tanácssal és a bizottsággal is. Remélem, hogy meg tudjuk majd oldani ezt a problémát. Mindannyiunk közös érdeke, hogy megfelelően fel legyen szerelve az, ombuds, az ombudsmani iroda, hogy megfeleljen a 21. századi kihívásoknak és az európai polgárok elvárásainak ebben az új geopolitikai világban, amiben élünk. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, O'Reilly asszony. Az Európai Bizottság nevében Sefcsovics biztos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt eh, ombudsman. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és beszélhetek önökkel az Európai Ombudsman 2018-as tevékenységéről, illetve a petíciós szakbizottság erről szóló jelentőséről. Péter járnak, az előadónak, a szakbizottság koordinátorének is szeretnék köszönetet mondani a munkájukért. Minden évben ez a jelentés leírja azt, hogy a parlament szerint miek a fontos dolgok az különböző intézmények eh, esetében. Szeretném elmondani azt az Európai Bizottság nevében, hogy számunkra nagyon fontos a jó ö, eh, adminisztráció, az állampolgárok, a vállalkozások érdekében. Ez fontos részt képezi a munkánknak, és nagy súlyt fektetünk erre a részére a munkánknak. Az Európai Bizottság a, a szolgálatot, az elszámoltathatóságot, függetlenséget, hatékonyságot és átláthatóságot helyezi az előtérbe. Szeretnénk a jó közigazatást megvalósítani. Az Európai Ombudsmannal az együttműködésünk kulcsfontosságú. Főként amiatt is, hogy az Európai Ombudsman vizsgálatának kétharmada az Európai Bizottságra vonatkozott. Minden évben az Európai Bizottság foglalkozik az Európai Ombudsman javaslatainak háromnegyedeivel. Figyelembe vesszük az ajánlásait az ombudsman ajánlásokat, javaslatokat ad ki, és mindig, amikor ilyesmi történik, a bizottsága és az ombudsman végezetül megállapodik. Ezért van az, hogy a vizsgálatok 6%-a zárul csak azzal, hogy nem volt megfelelő a közigazgatás, az igazgatás, az eljárás. Gyakran zárul azzal a vizsgálat, hogy nem volt igazgatási hiba, vagy azért, mert jó eredményt sikerült elérni vége, végül. ...2019-ben az Európai Bizottság megnyerte az Európai Ombudsman díját, amiatt, hogy közvetlen jó hatással járt az európai állampolgárok életére, például azáltal, hogy csökkentettük a műanyag szennyezést, illetve azzal, hogy rendelkeztünk az egyszerhasználatos műanyag tárgyakról. A bizottság persze tudja azt, hogy továbbra is azon kell lennie, hogy javítsa, értékelje, akár korrigálja igazgatási gyakorlatait. Ezért az Európai Bizottság konstruktív együttműködésre törekszik az ombudsmannal, legfőképpen az európai állampolgárok és más érdekeltek érdekében, tisztelt elnök úr. Én várom a mai vitát önökkel, és már most köszönöm előre az önök figyelmét. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Sefcovics biztos úr. Terhes kolléga következik két percben. Tisztelt Orelli asszony, mint árnyékjelentéstevő szólok hozzá a mai vitához. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy önnek elég könnyű tevékenységi jelentést írni, mivel ön rendkívül hozzáértő és aktív ember. Mindig lenyűgözött engem, hogy O'Reilly asszony milyen elkötelezettséggel végzi a munkáját, és milyen hatékonyan tud együttműködni a különböző intézményekkel. Tulajdonképpen ezt alátámasztja az is, hogy újra választották. Az európai köztisztviselők elszámoltathatósága és az átláthatóság biztosítása rendkívül fontos kérdések, és Aurelia asszony mindkét kérdésen nagyon keményen dolgozott. Közös célunk, hogy az átláthatóság a lehető legmagasabb szintre jusson el minden egyes európai intézményben, hiszen ez a jogállamiság egyik alappillére. Minden olyan kezdeményezés, amelyet Oreli asszony elindított, támogatandó ebben a tekintetben. nagyon sok panasz, amivel Aurélia asszony foglalkozott, egészen magas szintekre vezetett, a bizottságnál, és az ombudsman mindezeknek az ügyeknek a végére járt. A román választások kapcsán is nagyon aktívan járt el. Nagyon örülök, hogy itt van velünk a bizottság egyik képviselője is, és így egy biztos is első kézből hallhatja ezt a vitát. A bizottság ugye nagyon sokszor szónokol nekünk korrupcióról, és prédikál nekünk a jogállamiságról, mint ahogy ezt a Juncker bizottság is tette, pedig a bizottság házatáján sincsenek teljesen rendben a dolgok. Örülök annak, hogy a petíciós szakbizottsággal is ilyen jól együttműködik az ombudsman. Jó munkát, jó szerencsét! Köszönöm, Taras kolléga. Tom kolléga következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, ombudsman, biztos úr. Nem szeretném elmondani eh, azt, amit már a többiek elmondtak előttem. Szeretném, de nincs rá időm. Kitűnő munkát végzett az ombudsman, és gratulálok még egyszer neki az újra megválasztásához. Viszont a választások megmutatták azt, hogy itt vannak strukturális problémák. A petíciós szakbizottságnak kell tisztáznia már a következő ciklusra ezt az eljárást. Meg kell felelni annak az elvnek, amiért az ombudsman is létezik, vagyis átláthatónak kell lennie ennek az eljárásnak. A kampány sajnos kicsit mocskos volt néha, és nem volt egyértelmű az időbeliség sem. Nem szabad, hogy a szabály szerint játszó jelölteket kényes helyzetbe hozzuk. A holnapi választás, szavazás után is kell majd egy jövőre vonatkozó vízió. De még egy dolgot szeretnék kiemelni. Még mindig vannak olyan dolgok, amelyeket figyelembe kell vennünk. Az EU intézmények jó igazgatása szempontjából. Amikor a tagállamok panaszt nyújtanak be, amikor az állampolgárok panaszt nyújtanak be a tagállamok miatt, akkor mindig azt a kérdést teszik fel, hogy megszegte az adott ország a szabályokat, és mindig az a válasz rá szinte, hogy nem. Az Európai Bizottság mindig azt mondja, nem volt semmi probléma, nincsen szabálysértési eljárás. Mi nem állunk az állampolgárok oldalán, akik panaszt tesznek, és szembe kell szállniuk az európai bürokráciával. Ugyanez vonatkozik az egyéni panaszokra is a lehetséges szabálysértések miatt. Nem elérhetőek a fájlok, és ez problémát jelent, nehéz ezeket elérni. Én sokkal átláthatóbb megközelítést szeretnék, és szeretnék együttműködni az ombudsmannal, hogy ezt a problémát meg lehessen oldani. Köszönöm, Tom kolléga. Két percben Löbreton kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy az Európai Unió nem tud erkölcsi leckéket vagy emberi jogok tiszteletben tartásáról álló leckéket adni, hiszen megsértik a legelőfetőbb magatartási kódexet, például az Európai Bizottság vagy az Európai Központi Bank, ahogy a 2018-as Európai Ombudsmani jelentés is igazolja, a 9-es oldalon szerepel, hogy az ombudsman felderítette, hogyan nevezték ki Martin Selmayert 2018. februárjában a bizottság főtétkárával, és idézem, négy ö, ö, rossz közigazgatási eset, egy fiktív ö, sürgősségi eset létrehozása, hogy ő legyen a főtitkár. Ez ö, a kinevezésének illegalitására ö, hívja fel a figyelmet. A plenáris is értesült erről, és a jogi szakbizottság is. 16 napra volt szükség arra, hogy megszabaduljanak tőle. Ezen botrányt követően az ombudsman egy részletes eljárást kért a főtitkár kinevezési folyamatáról. Sajnos a jelentésében az szerepel, hogy a bizottság elutasította, hogy beindítsa ezt az eljárást az átláthatóság hiánya, tehát fennel 13. oldalon szerepel az LKB-val e kapcsolatos ügy is, mégpedig Mário Drági, Drági elnökkel kapcsolatos ügy, aki egy magánszervezet, a 30-ak csoportja tagja, amely a nagy magánbankok igazgatóit egyesíti. Ezen tények ellenére Drági továbbra is a 30-ak tagja maradt, és az ombudsman szerint ez egy nyugtalanító tény, mert az EKB függetlenségét vonja kétségbe a pénzügyi lobbival szemben az ombudsman megerősíti annak valóságát, amelyet továbbra is felpanaszolok, azaz az EU-ban jellemző az erkölcs és az átláthatóság hiánya. Elnök, köszönöm Löbreton kolléga, egy percben Zlotowski kolléga következik. Äh, tisztelt ombudsman, tisztelt biztos, szeretnék gratulálni ahhoz, hogy őre megválasztották az ombudsmani funkcióra, mert ez elismerés eddigi munkájának. A jelentésben a 2008-as tevékenységét is jól ítélik meg. Az ECR e támogatja ezt a szöveget. Nem csak a múltról, a, jelen, a jövőről is beszélni kell, azt kérném, hogy nagyon figyeljen a, tárgyal, a tárgyalások, a triológusok e, átláthatóságára. Ez az eljárás sajnos karikatúrája annak, aminek lennie kellene. Például jó példa erre a mobilitással kapcsolatos csomag, amelyen is munkálkodtam. Nincs átláthatóság a e, jogszabályok kialakítása, akkor meg vagyok arról győződve, hogy az ombudsmannak erre különösképpen figyelnie kell. Köszönöm, Zlatowski kolléga. Másfél percben Georgulis kolléga következik. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι τελευταίες εκλογές ξαναέδειξαν τη δυσπιστία των... Köszönöm szépen. A legutóbbi választások megmutatták, hogy az Európai Uniós polgárok kezdik elveszíteni a hitüket az Európai Unióban. Ezzel a bizalmatlansággal mindenképpen foglalkoznunk kell, és kiegészítő erőfeszítéseket kell tennünk, hogy felelősebbeknek tartsanak minket, az Európai Uniós polgárok, hogy lássák, hogy mi valóban felelősen végezzük a munkánkat, és hogy a jogállamiság maximálisan megvalósul az Európai Unióban. Ilyen módon kell tovább építenünk az Európai Uniót, átlátható módon. Az átláthatóság azt jelenti, hogy az európai polgároknak tudniuk kell, hogy mi történik az Európai Unióban, méghozzá olyan módon kell az információhoz hozzájutniuk, hogy ezt érteni és értelmezni is tudják, és hogy részt is vehessenek a döntéshozatalban, amikor csak lehetőség van erre. azt asszony pedig mindig nagyon komolyan végezte ezt a munkát. Hmm. Köszönöm, most Furore kolléga következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Oréli asszonynak gratulálok az újra választásaért, és a tevékenységért a jó kormányzás érdekében jár jelentéstevőnek is köszönöm a szöveget, amely egészében egyetértésünkre talált, kivéve az LKB-t, mert itt az átláthatóság és az átláthatóság elvéről, illetve a döntéshozatali mechanizmusokról van szó. Nagyon fontos az, hogy a közvéleménynek hozzá kell férnie az EU szerveinek dokumentumaihoz, ez egy idegíníthetetlen jog valamennyi polgár számára. Ugyanakkor ez súlyosan sérül a jelenlegi jogszabályban, és itt utalok egy 2001-es, 1900 per 2001-es jogszabályra. Ez már nem felel meg a jelenlegi jogi helyzetnek, vagy a, az intézmények gyakorlatának. Szerintem is felül kell tehát vizsgálni az említett irányelvet. Aztán felmerül itt annak szükségessége, hogy sokkal szigorúbb normákat fogadjunk el, és, és itt az elnök félbeszakítja a felszólalót. Furóra kolléga, van még hozzászólási ideje, de azt kérem, hogy ne beszéljen túl gyorsan, mert van egyfajta sebességkorlátozás itt a házban. Attól már csak nem tudják önt követni. Nem lehetséges, hogy az európai polgárok kövessék valamennyi nyelven azt, amit ön mond. Now you have to use the button again. Okay. I give you some extra time. Okay. Kap egy kis plusz időt felszólaló. Teljes mértékben egyetértek azzal a kérelemmel, hogy vizsgáljuk felül ezt az említett jogszabályt, ugyanakkor szintén fontos az, hogy fogadjunk el sokkal szigorúbb normákat és magasabb erkölcsi normákat, hogy az érdekkonfliktusokat elkerüljük, és a forgóajtó jelenséget az összes EU intézményben. Így módon lehet az integritás kötelességét garantálni. A von bizottság feladata, hogy a rossz kormányzás eseteiben az erkölcsi magatartás, a jogszabályok megsértése megváltása esetében, mint ahogyan a Zellmeyer és Barroso esetekben felmerült, ezen esetek ne ismétlődjenek meg a jövőben. Meg kell tehát fordítani ezt a tendenciát, és a jó kormányzás irányába kell elmozdulni, az erkölcsi integritás és a teljes átláthatóság irányába. Elnök, köszönöm Furore kolléga, vannak felszólási idők meghatározva itt az időben, és a házban, és semmit nem segít, hogyha valaki felírja a szövegét, és aztán kétszeres sebességgel felolvassa azt. A kolléga új még itt a parlamentben, Évi kolléga már régóta itt van, és nagyon jól tudja, hogy vannak olyan kollégák, akiket már megintettem emiatt, talán kérje ki más kollégák tanácsát, hogy eh, hogyan lehet a felszólási időt a jövőben megfelelően kezelni. Kirton Darling kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ombudsman létfontosságú szerepet játszik az európai demokrácia működésében figyeli az adminisztráció működését és a különböző intézményeket. Emily O'Reilly-t újra választották decemberben, ugyanis Emily példaértékű munkát végzett. Olyan személy, aki az átláthatóságot és a jó hivatali eljárásokat tűzte a zászlajára. Az ő munkája rendkívül fontos, kinyitotta a döntéshozatal fekete dobozát, hogy beleláthassanak az európai polgárok. Ez az utolsó hozzászólásom ebben a házban. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy itt lehetek. Nagyon örülök annak, hogy itt lehettem, és remélem, hogy az országomat talán egyszer majd fogják még itt képviselők képviselni ebben a házban. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam. Köszönöm a munkájukat ezekben a nagyon nehéz időkben. Köszönöm tehát mindenkinek, aki itt dolgozott, úgyhogy a brit delegáció nevében és a petíciós bizottság nevében jó szerencsét kívánunk önnek, Emily. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen Curtin Darling kollégának. Köszönöm, nem ez az én feladatom, de nagyon meghatódott önt. Észak-nyugat Angliából származik, az én városom ezen az önök, az önválasztó kerületében rendelkezik egy testvérvárossal. Vedren kollega következik. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt ombudsman asszony. Köszönöm szépen az előadó munkáját, és köszönjük szépen Orelli asszony munkáját. Az ő munkájának az a lényege, hogy minél nagyobb átláthatóságot biztosítson. Az Európai Bizottságnak továbbra is meg kell jelentetnie és nyilvánosságra kell hoznia a kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumokat. Ebben a tekintetben lehet még előrelépni, és kell is előrelépni. A tanácsnak is nagyobb átláthatóságot kell biztosítania. Minden energiánkat arra kell fordítanunk, hogy a megfelelő és közös és kötelező átláthatósági szabályok minden intézménynél érvényesüljenek. Az európai polgárokat közelebb kell hozni az európai intézményekhez, és ezáltal az euroszkepticizmust is megállíthatjuk. Tehát az Orelli asszony által elindított stratégiát folytatni kell, és minden tekintetben számíthat a segítségemre. Köszönöm szépen. Évi kollega következik másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt én is szeretnék gratulálni Orelli ombudsman asszonynak, hogy újra választották. A munkáját nagyra becsülte ez a parlament, és nagyra becsülést érdemel a jelentés is, amiről ma este beszélünk. A jelentésben, mint ahogyan a tavalyi évi jelentésben is újra kérjük, hogy jöjjön létre egy átláthatósági nyilvántartás, és ez kötelező, jogra kötelező érvényel kerüljön bevezetésre, hogy meghaladjuk a súlyos hiányosságokat a lobby tevékenység felügyeletében, és szigorú normákra van szükség a lobby tevékenységet, illetve hogy az érdekkonfliktust meg lehessen akadályozni. Jelentős módosításokra is szükség van, hogy a döntéshozatali folyamatok valóban átláthatóak és beszámoltathatóak legyenek. Hogyha von der Leyen asszony valóban lépésváltást akar, a korábbi bizottsághoz képest, a Juncker bizottsághoz képest, akkor fogadja el ezt a kérelmet, és cselekedjék ennek megfelelően. Nem értek viszont egyet azzal, és ez az egyetlen negatív észrevétel a jelentéssel, azon bekezdéssel, amely az EKB-val foglalkozik. Azzal ellentétben, ami a szövegben szerepel, szerintem világos tilalmat kell kiróni az EKB tagjaira, hogy zárt ajtók mellett zajló fórumokon vegyen, részt vegyenek részt résztvevői olyan bankok, amelyek az EKB felügyelet alatt állnak. Elnök, köszönöm Evi asszony. Egy percben a kiúszáliba következik. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni Emily O'Reilly-nak azért, amiért megválasztották újra, ez egy bizalmi szavazás volt. Úgy gondoljuk, hogy továbbra fogja majd javítani az állampolgárok hozzáférését az európai intézményekhez. Örülök annak, hogy egy fontos dologról is szó volt ebben a jelentésben, mégpedig eh, az, hogy hogyan bánnak a fogyatékossággal eh, élőkkel az Európai Bizottságnak felül kell vizsgálnia az Európai Unió betegségellátási rendszerét, és hogy megfelelhessenek az Európai Unió, az, Európai, az, az, az ENSZ fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyezményére. Úgy gondolom, hogy egy olyan fajta technológiára van szükség, például az EPSO tekintetében is, amikor a gyengén is és megfelelő módon részt tudnak venni ezeken a vizsgákon. Szeretnék köszönetet mondani a szabizottságnak, a koordinátoroknak. Köszönöm az eddigi jó munkáját. Köszönöm szépen, most pedig egy percre Beni Fej úr következik. Az Európai Parlament éves jelentésében még egyszer gratulál Emilio Reilennak és az Európai Ombudsman egész hivatalának a kiváló munkáért. Az európai polgárok értékes szövetségesen leltek az ombudsmanban, hiszen ő biztosítja az uniós közigazgatás minőségét, az átláthatóságot, a hozzáférhetőséget és a szolgáltatások minőségét. Tehát minden jót kívánok, jó munkát kívánok Emily oreilly az új mandátuma ideje alatt. Erősen bátorítom, ösztönzöm, hogy eltökélten vigye előre fontos kezdeményezéseit javítsa a tanácsban a döntéshozatali folyamatokat, és mindig szálljon sikra a rossz kormányzás esetei ellen, így például itt van Zelmerre kinevezésre az Európai Bizottság főtitkárával. Büszkén mondhatom, hogy együttműködtem az ombudsmannal ezen években, hogy a szégyen teljes, nem fizetett gyakornoki eseteket megszüntessük az európai intézményekben egy további erőfeszítésre van szükség. Az összes EU-ban fel kell lépni ezen jelenség ellen, a nem fizetett gyakornokság ellen. Elnök, köszönöm Benni Fej kolléga, közö, következzék a spontán hozzászólások a Poszpisír kolléga kezdi. pane předsedající já bych chtěl na závěr té debaty. köszönöm szépen. Szeretném elmondani azt, Támogatom eh, ezt a jelentést, de volt egy dolog, amit nem annyira lényeges a kollégák számára, ez pedig a 47-es cikk, amely leírja az ombudsman munkájának eh, körülményeit, nem szabad részlehajlónak lennie például. Sokan ezt csak egy eh, formalitásnak tekintik, Jelenleg a cseh köztársaságban fontos vita zajlik. Itt volt, aki azt mondta, hogy a jelenlegi ombudsmanunk együttműködött a kommunista rezsimben bizonyos ügyészekkel. Örömmel látom azt, hogy itt Európában nem csak a, a tapasztalat számít, hanem a személyes integritás is. Köszönöm Potpisil Lónak. López Aguilar képviselő következik. President Wieland and uh, Vice President. Köszönöm szépen, Wieland elnök úr, Sefcovics biztos úr, O'Reilly asszony. Arra használnám fel a hozzászólási időmet, hogy csatlakozzam azokhoz a dicsérő szavakhoz, amik már elhangzottak, az ombudsmani iroda és az ombudsman személyének kapcsán. Először is szeretnék gratulálni, hogy újra választották. Öt évvel ezelőtt, amikor először megválasztották, még nem tudhattunk önről sokat, és ez az újraválasztás, ez egyértelműen mutatja, hogy az átláthatóság kapcsán nagyon sok mindent tett értünk. A LIBE szakbizottság, melynek elnöke vagyok, szintén azért dolgozik, hogy az átláthatóság működjön itt az Európai Unióban. Az összeegyeztethetetlenségeket ki kell küszöbölnünk, meg kell állítanunk a forgóajtó jelenséget, és számos más probléma is van, például a fogyatékossággal élő személyek helyzete, de úgy gondolom, hogy minden tekintetben az ön munkája javítást hozott. Köszönöm szépen. Spontán felszólalások ezáltal véget értek. Most pedig ismételten az elején hallott szereplők következnek, de fordított sorrendben. Először Sefcsovics biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt O'Reilly asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a képviselők hozzászólásaiért. Úgy gondolom, hogy azt hallhattuk, hogy mindenki a O'Reilly asszonyt, és ezt teljes mértékben osztja a bizottság is. Tom asszonynak szeretném elmondani azt, hogyha szabálysértesekről van szó, akkor én várom mindenképpen a vitát a Peti szakbizottsággal, és mindenképpen szeretnénk javítani az együttműködésünket ezen a területen. A képviselőket szeretném arról tájékoztatni, hogy kedden a bizottság egy új főtitkárt nevezett ki, és teljes mértékben követtük a javasolt eljárást. Ez Johanzorról van szó, aki szerintünk kitűnő főtitkár lesz. Azt is szeretném hozzátenni még, hogy az Európai Bizottság állandóan hangsúlyozza a jó igazgatást, együttműködünk önökkel ebben a tekintetben azért, hogy az a jog, amit a Európai Jogok Kartájának 41-es cikkében lesz fektettek, az teljes mértékben be lehessen tartani a cégek, szövetségek, állampolgárok, akikkel kapcsolatban vagyunk, azt várják, hogy átlátható, nyitott, jól igazgatott bürokráciát találnak itt a mi részünkről, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az ombudsmannal fenntartott napi kapcsolatunk segít ebben bennünket, szeretnénk az állampolgároknak tényleg nagyon magas adminisztratív standardokat mutatni. Nagyon fontos a diszkrimináció ellenesség, a rész, részrehajlásmentesség, amire önök is kitértek. Az önök jelentése az Ombudsman 2018-as jelentéséről bemutatta azt, hogy hol lehet még javítanunk. Ígérhettem önöknek azt, hogy a következő hetekben az Európai Bizottság megvizsgálja pontosan az önök állásolás indítványát, és megválaszoljuk az önök aggájait. Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjak Kirtan Darling úrnak, Corbett úrnak, és akit látok, és minden Egyesült Királyságbéli kollégának, barátainknak a munkájukat, a kemény munkájukat, az eltökéltségüket, és már most elmondhatom, hogy hiányozni fognak nekünk. Köszönöm szépen. Ügyreni pontja van? Thank you, Maros. Uh... Köszönöm, Maros Köszönök, köszönök mindent önnek, mindent, amit tett például a New Green Deal, az energiaszegénység tekintetében, és szeretném elmondani azt, hogy, hogy köszönjük önöknek mindezt, amit tettek a egy helyzetben lévő állampolgárok számára. Elnök, nem igazán volt ez ügyrendi pont, amivel már kicsit ilyen búcsúzói hangulatban vannak, nem szakítottam önt félbe. Most pedig O'Reilly asszony következik, tessék. Um, thank you very much indeed, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezeket az inspiráló szavakat, köszönöm a támogatást, és köszönöm az ötleteket, amelyek a parlamenttől származnak. Természetesen várom a további vitákat és találkozási lehetőségeket a következő hetekben, években. Hát most az történik itt a teremben, hogy egy ír fogja elmondani, hogy nagyon sajnálja, hogy a brittek elmennek. Tehát szeretném elmondani, hogy valóban nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy nem lesznek már itt a jövőben, és köszönjük szépen a brit képviselők együttműködését az ombudsmani irodával. Az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben tudom, hogy az önök számára rendkívül nehezek és stresszesek voltak a munkanapok, és ennek ellenére ebben a nagyon nehéz helyzetben is minden támogatást megkaptunk önöktől. Figyelmet, válaszokat kaptunk önöktől. Köszönjük szépen, hiányozni fognak. és Teres úrnak köszönöm szépen a megjegyzéseket és a munkáját. Köszönöm azt is, hogy dicsérő szavakkal illette a munkámat. Tumasszonynak szeretnék köszönetet mondani mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott a választások témakörében. Úgy gondolom, hogy az európai ombudsmani választások tényleg nagyon fontos eseménynek tekinthetőek. Aztán elhangzott a főtitkár kiválasztása a bizottság esetében, illetve az ezzel kapcsolatos problémák, és mint ahogy Sefcovics alelnök úr elmondta, most már másképp történnek a dolgok, és megfelel azoknak az ajánlásoknak, amiket mi elmondtunk. Zlotowski úr, én is egyetértek azzal, hogy ezek ugye még lezáratlan ügyek, tehát ezekre vissza kell térni. Georgulis úrnak pedig köszönöm szépen, hogy felajánlotta az együttműködését, fogunk élni ezzel a lehetőséggel. Furora úrral egyetértek, hogy a rendelet, amit említett, egy elavult rendelet, és jó lenne, hogyha több ajánlást tehetnénk annak érdekében, hogy több dokumentum is hozzáférhető legyen. Hát igen, a tanácsi munka és a tanácsi dokumentumok átláthatósága és hozzáférhetősége valóban fontos lenne. Evi asszonynak köszönöm szépen az együttműködést, és tulajdonképpen mindenki megemlítette az átláthatóságot a hozzászólásában. Én is úgy gondolom, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság nagyon fontos. Beszéltünk a fogyatékossággal élőkkel és az őket segítő technológiákról, ezeket is rendkívül fontos kérdésnek tartjuk. A WAS az elmúlt héten elindított egy kezdeményezést, amely a parlamentet és az ombudsman irodát köti össze, a parlament részéről Benifej képviselő ennek a vezetője, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ismét belém vetették a bizalmukat, és hogy segítik ezt a nagyon fontos irodát, ami nem más, mint az ombudsmani iroda. Köszönöm, Leli. A jelentéstevő kapszott utolsóként két percben jár kolléga. Köszönöm szépen, Re- O'Reilly asszony és a Petíciós Szakbizottság közötti együttműködés jó volt az elmúlt időszakban. Nem mondhatjuk azt, hogy minden rendben, rendben van az Európai Unióban, ugyanakkor mindent sikerült-e javítanunk, sikerült-e valami javítanunk együtt? Igen, azt kell erre válaszolnom. Persze sok tennivaló van még, ott folytatjuk a munkát, és a Petíciós Szakbizottság nevében kifejezetten támogatom ezt a munkát, hogy nagyobb átláthatóság uralkodjék a választási jog vagy egyebek kapcsán. Együtt fogjuk majd alakítani a dolgokat. És én is rendkívül sajnálom, hogy Kirton Darling kolléga a parlament szakbizottságát el kell, hogy hagyja a néppárti koordinátorként. Néhány koordinátorral együtt dolgoztam. Én minden jót kívánok neki és nagyon sajnálom, hogy hazájában a parlament rossz döntést hozott. Az Európai Parlamentben maradnak józan kollégek, és természetesen megőrizzük ezeket a kapcsolatokat. Holnap szavazunk a jelentésről, amely megérdemli, hogy hatalmas támogatást kapjon, és ezzel a politikai támogatásra tovább tudjunk munkálkodni. Nagyon köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Jár kolléga. A vitát ezzel lezárom. A vitára, ahogyan az imént említésre került, holnap kerítünk sort. A napirend értelmében az komitológiai járás általános elveiről szóló pont következik. Itt megint szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a szokásos módon, illetve az elektronikus rendszer segítségével lehet ö, spontán hozzászólási lehetőséget kérni, illetve a kék kártya segítségével a szabályok erre vonatkozóan a plenáris ülésterem bejelentenél megtalálhatóak. A bizottság nevében Sefcsovics biztos úr kezdi. Thank you very much, Mr. President, honorable members. At first... Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy itt lehetek, és a komitológiai keretről beszélhetek. A Lisszaboni szerződés állította fel a delegált aktusok és végrehajtási aktusok rendszerét. Ez magába foglalja azt, hogy hogyan tudják ellenőrizni a tagállamok a bizottság végrehajtói munkáját. A tanácsnak és a parlamentnek maximálisan tisztában kell lenniük azzal, hogy mind dolgozik éppen a bizottság. Van itt egyfajta ellenőrző feladatkör is, hogy a bizottság esetleg átlépje hatásköreit. Én úgy gondolom, hogy a rendelet beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Összesen 1633 végrehajtási aktus esetén 2018-ban egyiknél sem volt ellenvetés. Összesen 34 esetben történt az, hogy nem jött létre az aktus, mert a, nem értettek egyet a tagállamok, vagy pedig túlzottan sokan tartózkodtak ahhoz, hogy ezt el lehetett volna fogadni. Tehát csak ezek voltak a no opinion ügyek. 12 végrehajtási aktusról van itt szó, az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén. Ez a néhány eset vitákhoz vezetett azért, mert ezek ugye politikailag érzékeny kérdések, génmódosított ételre és takarmányra vonatkoznak, valamint növényvédőszerek hatóanyagaira. Hogyha létrejön ez a nem vélemény, a no opinion, attól még végrehajthatja a bizottság ezt a, a végrehajtási aktust. Tulajdonképpen csak hogyha negatív vélemény születik, akkor nem lehet ezt végrehajtani. Ez tulajdonképpen a komitológia lényege volt a kezdetektől kezdve, és ez a megfelelő végrehajtást biztosítja. Az a 12 aktus, amiről beszéltem, az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén arra kényszeríti a bizottságot, hogy az eljárásokhoz maximálisan tartsa magát. Ahol nem született meg a minősített többség, abban az esetekben előfordulhat, hogy a bizottságnak nagyon népszerűtlen döntéseket kell meghoznia. A Juncker bizottság úgy döntött, hogy megváltoztatná ezt a rendszert, és gyakorlati jellegű módosításokat nyújtana be a döntéshozatali mechanizmusban. Először is hogyan kell kiszámolni a minősített többséget minden tagállam, jelenlévő tagállamok, vagy a nem tartózkodó tagállamok aztán, hogy miniszteri szinten lehet-e még egyszer fellebbezni a problémás esetekben, illetve hogy ezek a szavazások nyilvánossá váljanak-e vagy sem, erről az imént beszéltünk már és hogy a tanácsnak általános politikai irányvonalakat, illetve jogilag nem kötelező érvényű dokumentumokat ki kell dolgoznia ebben. Na most a változás nem nagyon történt az elmúlt két-három évben, és ezekből a javaslatokból semmit sem fogadott el a bizottság. Itt a parlamentben a jogi szakbizottság megvizsgálta ezeket a lehetőségeket, és ezek közül többet el is tudott fogadni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek most, és együtt megnézhetjük, hogy mi is a helyzet. Mindenképpen két lábbal kell állnunk a földön, és tudnunk kell, hogyha nem tudjuk nagyon gyorsan előre mozdítani ezt a lehetőséget, akkor ezek a módosítási lehetőségek elvesznek. El kell döntenünk tehát, hogy minden egyes függőben lévő javaslat kapcsán mit fogunk tenni, és hát itt van ugye a bizottság 2020-as munkaprogramja is. A bizottság egyébként arra kellene, hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy a komitológiai eljárásban vállalják saját felelősségüket, és szeretnék néhány konkrét lépést is elmondani, hogy hogyan próbáljuk a komitológia átláthatóságát növelni, ami tudom, hogy fontos itt ennek a háznak. Először is egy modernizált komitológiai regisztert fogok létrehozni, amely minden végrehajtási aktus tervezethez hozzáférést biztosít, így a bizottságok és azok munkája átláthatóbbá válik. A tanácsnak is biztosítani kell, hogy a delegált és a végrehajtási aktusok, amelyekben megegyeztünk az elmúlt évben, valóban pozitív kihatással legyenek. A bizottságnak átláthatóbban kell tehát dolgoznia. Ezzel párhuzamosan elindítottuk azt a munkát is, hogy a jogalkotási keret hatékonyabb legyen. Az első csomag kapcsán nagyon sikeres meghallgatást tudtunk tető alá hozni, de fontos, hogy ebben az évben is folytassuk a munkát, és hogy mindez megjelenjen a bizottság éves munkatervében is. Köszönöm szépen a biztos úrnak, másfél percre Szájer úr következik. Mikrofont kérnék. A mikrofon nincsen bekapcsolva. Most már igen. Tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az alelnök úr szabályaiért. El kell mondjam, hogy az előző mandátum végén úgy gondoltuk, hogy lett egy kis erőlépés a komitológiával, viszont ezt a specifikus dossziét nem sikerült átvinnünk. A Júri Szabizottság elkezdett most ezzel foglalkozni. Az Econ Inte eh, véleményeket fogalmaztak meg a javasolt jogszabályjal kapcsolatban, és ez mutatja azt, hogy mennyire fontos a komitológiai eljárás jelenlegi formájában való megtartás, és az is nagyon fontos, hogy az aspektus, az átláthatóság aspektusát jobban ki kell dolgozni. Főként a politikai átláthatóság, elszámolhatatóság fontos. Voltak nagyon fontos témák, nem volt egyetemű pozíciója a tagállamoknak, és így az, hogy végső döntést hozzunk, ez a bizottságra esik, és így ennek nincsen politikai támogatottság a tagállamok részéről, és ez veszélyes helyzeteket teremthet. Korábban ezt próbálták orvosolni. Szembe kell azonban néznünk, és figyelembe véve azt a fajta ellenállást, amit a tanácsban a tagállamok mutatnak ezen reforma szemben. Nem előre jósolható a kimenetele mindennek. Sajnálom azt, hogy a tagállamok között ez a javaslat vitát generált. Összességében ez a javaslat előretekintő és támogatható. Köszönöm Szájer úrnak két percre. Korbett úr, Szájer úrhoz intéz kérdést? Szájer úr, Szájer kolléga, elfogadja-e Korbett kolléga a kérdését? Szájer úr, hogyha a tagállamok és a parlament a bizottságra hárítja a döntést, amikor a tagállamok nem tudnak megállapodni, ahhoz hogy végrehajtsanak egy olyan jogszabályt, amit mi elfogadtunk, és a tanács nem tud megállapodni, akkor nem buta dolog az, hogy a bizottságnak kell felelősséget vállalnia, és meg kell hoznia a döntést, és a bizottság végrehajtó szerv elszámoltatható velünk szemben, neki kell meghozni a döntést, és nem kell politikai felelősséget magára vállalnia. Yes. Well. Szájer kollega, nem ellenzem ezt a megoldást, támogatni is tudnám, de tudjuk, hogy a tanács már évek óta nem halad előre ez a helyzet, ezt elő, erőltethetjük, támogathatjuk ezt az elképzelést, de én azt javasol, én azt támogatnám, amit Sefcovics biztos úr is javasolt, főként olyan területeken, ahol az elszámoltatosságot, az átláthatóságot növelhetnék, hiszen ebben minden véleményt adó szabizottság egyetértett. Elnök, köszönöm szépen, Folát kolléga két percre. Ja, Tisztelt elnök úr, biztos úr, ezen vita során két lényeges fogalmat kell előtérbe helyeznünk, az elszámoltathatóság a tagállamok részéről és átláthatóság a nép felé. Ahogyan a biztos úr is elmondotta, nagyon kényes területekről van szó politikailag, amelyek közvetlenül kihatnak a polgárok biztonságára, egészségére, mint például a géntechnika engedélyezése, vagy a növényvédőszerek hatóanyaganyag engedélyezése a tagállamok, esetleg